Georgieve asszonynak, lezárjuk a vitát, és most 12 órakor lesz majd erről a szavazás. A napirani pontunk, amely most következik, az Martin Ehrenhauser jelentése, költségvetési ellenőrzése az Európai Unió humanitárius segítségnyújtása kapcsán. Ja, herzlichen Dank. Humanitäre Hilfe ist Köszönöm szépen, elnök úr, a humanitárius segítségnyújtás nagyon fontos téma. Az Európai Unió és a tagállamai világszerte a legnagyobb donorok a humán, humanitárius segítségnyújtás kapcsán. 36%-át, vagyis 1,1 milliárd eurót adtunk az elmúlt év során. Az ECHO koordináló szerepet tölt be, és a helyszíni végrehajtást a partnerek veszik át, vagyis a civil szervezetek, részben ENSZ szervezetek, nemzetközi szervezetek vállalják a végrehajtást. Tény azonban az, hogy a humanitárius segítségnyújtás által a világ legszegényebb embereit segítsük, és mindenfajta hatékonytalanság emberek életébe kerülhet. Ez volt a kiinduló pontja a saját kezdeményező jelentésemnek, amelyet itt az Európai Parlamentben 7 évvel ezelőtt bemutattam, és, arról volt szó, hogy mennyire hatékonyak a monitorozási lehetőségek ennek eredménye az lett, hogy az ECO főigazgatóság és a civil szervezetek együttműködtek. Az ECO nagymértékben nagyon magasra teszi a mércét, nagyon jó az eh, együttműködés az ECO főigazgatóság és a civil szervezetek között 2006, 2008-ban a keretmegállapodás előrelépést hozott, ezt az kerethatározatot most felülvizsgáljuk ebben az évben, és nagyon fontos az, hogy itt is koncentráljunk arra, hogy hogyan lehetne az administratív terheket csökkenteni a jövőben. Ami pedig eh, az ensz fenntartott együttműködést illeti, sokkal kritikusabb vagyok, rögzíteni kell azt, hogy a költségvetés végrehajtásának eh, módszerét sokkal eh, jobban ellenőrizni kell. Úgy vélem, hogy a egyszeri audit elve az jó, de mégis a, az átláthatóságra kell koncentrálni, és először is az Európai Parlamentnek hozzájutást kell adni az ENSZ auditjához, ez nem történt még meg. Úgy gondoljuk azonban, hogy így az Európai Parlament nem tudja teljesíteni az elnőzési feladatát. Másodszorban pedig azok a jelentések, amiket a bizottság ad át, azok is eléggé homályosan vannak megfogalmazva, sokkal több lényegelemet kellene ennek tartalmaznia, és főként azután, hogy az észak-koreai kormányjal volt egyfajta botrány, itt is mindenképpen figyelni kell a, az átláthatóságra, és a tagállamoknak is itt nyomást kell gyakorolniuk az ENSZ-re. Ami pedig a végrehajtást illeti, az NGO-kkal kapcsolatban vannak egy gyenge pontok, főként a közbeszerzési eljárás során nem mindig elegendően vesznek részt a közbeszerzési eljárásban, ami a belső ellenőrző mechanizmusokat illeti, itt is be kell látni azt, hogy a civil szervezetek vagy a partnerek átadhatnak feladatokat, és ezért fontos az, hogy itt is megvalósuljanak a belső ellenőrzési mechanizmusok. A támogatási költségeknél, ez a harmadik pontom, itt is nagy különbségek vannak a hasonló projektek kapcsán. Fontos az, hogy ugyanazon projektek esetében hasonló irányértékek eh, valósuljanak eh, meg. A jövőben nagyon fontos az, hogy eh, a fenntarthatóság legyen a középpontban, főként a katasztrófák a korai figyelmeztetés területén, javítani kell a humanitáris segítségről a fejlesztési segítségre való áttérést, és a helyi struktúrák kiépítését, végezetül pedig a szakbizottságban nagy többséggel fogadtuk el ezt a jelentést. Örülnék annak, hogyha ma a plenáris itt is többséget kapnak. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Ehrenhauser. Wir kommen zum... Köszönöm Ehrenhauser úrnak. Most a spontán felszólalók következnek. Rubik úr az első. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Azt gondolom, hogy a jelentés jól mutatja azt, hogy az Európai Unió nagyon komoly felelősséget vállalt szerte a világban, és a humanitárius segítségnyújtás, amit nyújtunk, fenntartható kell, hogy legyen. A támogatásunk haszonnal kell, hogy járjon az érintett emberek számára. Az az új stratégia, amiről itt szó van, az energia ellátás javítása a világ legszegényebb részein együtt jár a, a szakképzéssel, tréninggel és megfelelő kommunikációval is el kell gondolkodnunk arról, hogy a világ erőforrásait hogy lehet fenntarthatóan felhasználni. Azt gondolom, hogy a raportőr megközelítése helyén való volt, és eh, megfelelő ellenőrzési mechanizmusokra van szükség munkánkban. Olyan modellt kell találnunk, amely fenntartható lehetőséget biztosít eh, a támogatás nyújtására a teljes, az egész világon. Cikau. Köszönöm, Cikau kolléga következik. Având în vedere creșterea numărului eh, a frecvenței precum a súlyosság növekedés a humanitárius katasztrófák tekintetében a világ számos zónájában. Nos, emiatt növe, üdvözlöm a bizottság kezdeményezését, hogy az erre fordított költségvetést növeli 2014-2020 között körülbelül 914-15 millió euróra, 5 milliárd euróval növekszik évente a keret, és a fel nem használt forrásokat a következő évben fel lehet majd használni. Nagyon fontos a katasztrófa előrejelzés, a gyors megelőzés és reagálás céljából, valamint a válságból való kilábalás céljából. Gondoljunk a gyermekekre, a terhes nőkre, nekik prioritást kell élvezniük az orvosi szolgáltatások és az élelmezés tekintetében. Köszönöm. Köszönöm. Cseszkova kolléga következik. Vážený pane předsedo, chtěla bych zdůraznit, že... Köszönöm. Elnök úr, szeretnék rámutatni, hogy az egyik előfeltétele a hatékonyságnak és a pénzügyi ellenőrzés hatásosságának, illetve a fejlesztéspolitika hatékony végrehajtásának, az, hogy az egyes régiók konkrét igényeit helyesen mérjük fel. Nagyon sokat tehetünk, például a Afrika szarva néven elősült félszigeten, szomáliai félszigeten, ehhez azonban megfelelő hozzáállásra van szükség. Forrásokban nincs hiány, de az nem mindig világos, hogy kihez jut el ez a pénz, ezek a források elérik-e a célzott kedvezményezetek, kedvezményezetteket, hiszen sokszor magunk sem tudjuk egyértelműen meghatározni, hogy kinek szánjuk ezeket a pénzeket. Ezért kulcsfontosságúnak tartom, hogy ebben a jelentésben az Európai Parlament a humanitárius segélyek ellenőrzésére koncentrál az audit eljárásokra, illetve a többi szervezettel, például az ensz folytatott együttműködésre. Köszönöm az előadó munkáját. Köszönöm Cseszkova kolléga, Paska kolléga következik. Köszönöm za slovo. E, vážený pán predsedajúci, Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, az Európai Unió humanitárius segélyprogramjai a válság vagy háború sújtotta területeken próbálnak segíteni, és így egészítik ki az Európai Unió vonatkozó szakpolitikáit. Az ECO főigazgatóság hajtja végre ezeket a programokat az Unió nevében. Több mint 200 szervezettel működik együtt, amelyeknek eh, a szerkezeti felépítése minden esetben eltér. Jelentős forrásokkal próbál segíteni az áldozatokon az Európai Unió, ugyanakkor ezen pénzek elkövetésének felhasználásának hatékonyságát folyamatosan ellenőrizni kell. Ez szerves részét kell, hogy képezze az ECO főigazgatóság munkájának. Ezért úgy érzem, hogy a bizottság joggal tett arra javaslatot, hogy a humanitárius segély alapok felhasználását szigorúban ellenőrizzék. Ez valóban pozitív fejleménynek tekintendő, hiszen közös célunk az, hogy hatékonyan használjuk fel ezeket a pénzeket. Köszönöm. Köszönöm, Paszka kolléga. Basescu kolléganő következik. Domnule președinte, datele statistice din ultimele decenii... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a természeti katasztrófák száma növekszik a világon, miközben az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásának e, e, szintén e, követi ezt a trendet. Egy jó pénzügyi irányításra és menedzsmentre van szükség, pluralista humanitárius politikára fontos, hogy megőrizzük a megelőző tevékenységek támogatását, illetve eh, megőrizzük a szükséghelyzetekben nyújtott támogatást is. Olyan mechanizmusokra is szükség van, amely a visszaéléseket azonosítja átláthatóvá kell tenni az együttműködést a nemzetközi szervezetekkel. Az Európai Uniónak koherenciát kell biztosítania a fejlesztési támogatás és a humanitárius támogatás között. Ha ezt nem tesszük, akkor a helyi piacokon torzulhatnak a viszonyok. Például az élelmiszersegély a helyi élelmiszertermelést áshatja alá. Köszönöm. Köszönöm, Baszeszku kolléga. Kecsdi eljárás lezárásaként Szilvesztis kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, mindaz, ami előjött ezen vita során. Nos, azt hiszem, hogy ez megérdemli a különleges figyelmet a bizottság részéről, amikor a humanitárius segélyt számszerűsíteni kell, és meg kell erősíteni az Európai Unió részéről a kötelezettségvállalást tekintetben. Tehát el kell választani, ahogyan a Baszeszku kolléga helyesen rámutatott, a megelőzésre szent pénzeket azon forrásoktól, amelyek a vészhelyzeti segítségnyújtásra irányulnak. Szeretném kiemelni annak szükségességét, hogy az eljárások átláthatóbbak legyenek, néhány héttel ezelőtt egy kérdést tettem fel egy olyan eset kapcsán, amely Olaszországban az újságokban megjelent. Egy fiatal munkanélküli egy NGO-ban dolgozott, és forrásokat kért, pénzeket kért, semmiféle szerződés nélkül, és szinte egyfajta másodlagos munka lehet ez munkanélküliek számára, akik NGO-kon keresztül támogatásokat igényelnek. Tehát garantálni kell az átláthatóságot ezen tevékenységek esetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm Szilvesztris kolléga. Végezetül a bizottság részéről Georgieva biztos asszony következik. The President. Köszönöm, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy hálámnak adjam, adjak hangot az egész Európai Bizottság eh, nevében a Brüsszelben dolgozó humanitárius segélyprogramokat végrehajtó szakértőknek több mint 40 országban próbálnak minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a konfliktus és természeti katasztrófa sújtotta területeken élők helyzetén, életén javítsanak, nehéz körülmények között dolgoznak, és alapvetően jó munkát végeznek, jól költik el az európai adófizetők pénzét, ezt nagyra értékeljük. Ugyanakkor olyan időket élünk, amikor egyre több a konfliktus, egyre összetettebb, bonyolultabb konfliktus sújtja a világot, egyre több a természeti és mesregő katasztrófa, ami további e, nyomást jelent abból a szempontból, hogy hogyan használjuk fel ezeket a segélyeket, ezeket az alapokat. Hálás vagyok az előadónak és a parlamentnek azért, hogy e, ilyen bölcs tanácsokkal látnak el bennünket. Négy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is roppant aktuális ez a jelentés, mert éppen most dolgozunk a partner keretegyezményekkel felülvizsgálatán átdolgozásán, amelyekben szigorú ellenőrzés és monitoring rendszereket kívánunk beépíteni annak érdekében, hogy felépésünk hatékony és gyors legyen. Számunkra a gyorsaság nem luxus, hanem költség hatékonyság garanciája. Ebben a kontextusban különösen fontos számunkra az ENSZ és az ENSZ fellépése, hiszen joggal mondhatják önök is, hogy az ENSZ rendszerét is meg kell reformálni, és a belső audit jelentéseket, belső ellenőrzési jelentéseket, amelyeket az ENSZ végez, lehet, elérhetővé kell tenni számunkra is. Hiszen a, fontos, hogy a partnereink fellépésének hatékonyságát is figyelme tudjuk követni. A projektek egyharmadát és a partnerek egyharmadát auditáljuk minden évben, hiszen a teljesítmény értékelés elengedhetetlen. Másodszorban egy célorientált megközelítést alkalmazunk a partnerségi megállapodásokban. Tavaly 1,1 milliárd eurót költöttünk arra, hogy a konfliktus sújtotta területeken az áldozatokon segítsünk. Ezzel a pénzzel 246 millió áldozaton segítettünk élelemmel, vízzel, orvosi ellátással, vagy azzal, hogy tetőt biztosítottunk számukra, hogy biztosítottuk, hogy tető legyen a fejük fölött. Szeretnénk, hogyha a partnerek jobban odafigyelnének arra, hogy valóban az adófizetők pénze eh, valódi értéket generáljon. Harmadsorban roppant hangsúlyos az a eh, javaslat, hogy csökkenteni kell ha lehet, a konfliktusok kialakulásának a lehetőségét, és az újjáépítésben is erre oda kell figyelni. A humanitárius segének 8-10%-át hm, már a kockázat csökkentésre költjük. A jövőben csak úgy tudjuk majd finanszírozni ezeket a fellépéseket, hogyha a megelőzést a fellépésben első számúvá fontosságúvá tesszük. Pibax biztos úrral egyébként közösen ezen dolgozunk, és végezetül negyed sorban, hölgyeim és uraim, meg kell, hogy mondjam, hogy eh, mindent megteszünk annak érdekében, hogy rendszer szerűen integráljuk munkánkat a <clears throat> költség eh, eredmény elemzésekhez, hiszen a költséghatékonyság azt jelenti, hogy adott egy egység elkötött pénzre a lehető legnagyobb eredményt generáljuk. Ez a célunk, ez a felelősségünk, és bízhatnak bennünk ebben a célban valódi partnerre találnak az Európai Bizottságban, hiszen közös feladatunk, hogy világszerte segítsünk ott, ahol tudunk, minél több embernek, minél hatékonyabban. Köszönöm. Köszönöm, Georgieva kolléganő. Ezzel a vita lezárult. Az Ehrenhauser jelentésről 12 órakor szavazunk, addig felfüggesztem az ülést.